So good afternoon. Jó napot kívánok, kívánok még egyszer. Elnézést a késésért. Az AFET DEVE közös munkaülésünk végén vagyunk. Egy kicsit hosszabb ideig tartott a Szaharov díj nyerteseinek a listája. Most egyébként egy újabb tanulmányjal folytatjuk a munkánkat. Sok mindent tanulunk a mai napon. Az nemzeti emberjogi intézmények szerepéről kapunk egy prezentációt. Mi rendeltük meg a tanulmány elkészítését, és úgy gondolom, hogy ez egyébként segít abban is, hogy felkészüljünk az AFET eh, véleményének, állásfoglalásának a kialakításában. Ez a az új ö, szociális ö, felelősségekkel kapcsolatos. A raportőrünk pedig Csip úr. A tanulmánynak egy külön témája is van, hogyan lehet támogatni az ombudsman intézményét a keleti partner kapcsolatok országaiban. Ez egy olyan terület, ahol eh, a múltban már beszélgettünk arról az érintettekkel, hogy az ombudsmani eh, eh, intézmények hogyan tudnának együttműködni. Tehát a Nemzeti Emberi Jogi Intézmények szerepe most valójában az lenne, hogy erősítsék tevékenységüket. Nem régen fogadtak el egy nyilatkozatot az Nemzeti Emberi Jogi Intézményekről Edinboróban. Itt van velünk Beáta, Beáta Faracsik, az Exeteri Egyetemről, ő a szakértőnk, és ő készítette elő a tanulmányt. Meg is adom a szót, kérem, mondja el nekünk a fő következtetéseket és, és ajánlásokat a tanulmány kapcsán. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csupán egy eh, szó. A társintézménynek is a, a tagja vagyok Lengyelországban. Először is még egyszer köszönöm az Emberi Jogi Albizottságnak, hogy megkértek arra, hogy a Nemzeti Emberi Jogi Intézményekről tanulmányt írjak és elmondhassam. Egyébként dicséret illeti a DROA bizottságot, hiszen kitartóan előkelő helyen tartja az emberi jogokat a napirendjén. Az emberi jogok területén igazából az ENSZ irány elvei vezették a kezeinket, erről azonban most nem szeretnék bővebben beszélni. Ehelyett néhány szót szeretnék szólni arról, hogy a nemzeti emberjogi intézmények milyen szerepet töltetnek be. Másrészt ennek függvényében arról beszélek, hogy ebben a kontextusban a keleti partner e, kapcsolat országai hogyan tudnak belépni ebbe a területbe, és vajon a jelen helyzetben mit tudnak tenni. E, e, Belarusban nem sikerült felállítani egy ilyen intézményeket, tehát csak Örményország, Azerbajdzsán, Grúzia, Moldova és Ukrajna érintésével tudok erről beszélni. Harmadrészt pedig arról beszélek, hogy milyen ajánlásaim lennének az EU-nak, a tagállamoknak, hogyan tudnák ők a nemzeti emberjogi intézményeket támogatni. Nos, tehát az, a nemzeti emberjogi intézmények független köztesztületek, amelyeket a párizsi elvek alapján hoztak létre. Ezt egyébként az ENSZ közgyűlésén fogadták el 1993-ban. Igaz, hogy az államaparátus részei, és onnan kapják a pénzüket is, mégis autonóm szervezetek, és a kormányoktól függetlenül működnek. Több mint száz ország van, ahol ilyen intézményeket létrehoztak, azonban ezek közül csupán tíz van, amelyet úgynevezett A státuszba akreditáltak, ez a legmagasabb szintű függetlenséget jelentenek. Örményország, Azerbajdzsán, Grúzia és Ukrajna. Moldova B státuszban van, ez csak részben tartja be a párizsi elveket. Nagyon fontos, hogy a párizsi elvek betartása garantálja, hogy az ilyen intézményeknek egyedülálló, dinamikus állás pozíciója van országok között, a, a polgári társadalom és egyéb szereplői között. Nagyon fontos, hogy a párizsi elvek eh, azt jelentik, hogy védeni kell és elő kell mozdítani minden emberi jogot. Ennél fogva tehát ezeknek az intézményeknek széles eh, kvázi munkaköri leírással kell rendelkezniük. Fontos megjegyezni, hogy eh, az intézményeknek a világméretű ter- tevékenységét a Nemzetközi Koordinációs Bizottság, az ICC eh, koordinálja. Ennek az igazgató testülete a négy regionális eh, hálózatból jön, azaz Afrikából, Ázsia, Csendes óceáni térség, Amerika, illetve Európa területéről. És eh, ez még kiegészül a kelet-európai nemzeti emberi jogi intézményekkel. 2009-ben egy ICC munkacsoportot hoztak létre. Ennek a feladata, hogy támogassa a stratégiai tervezést és kapacitásfejlesztést. Ez egyébként támogatja a 2010-es Edinborói nyilatkozatot, valamint követőként különféle regionális műhely foglalkozásokat szervez. A a nemzeti ember jogi intézmények eh, fontos szerepet töltenek be az ENSZ eh, vonatkozó rendelkezéseinek és irányelveinek megvalósításában. <clears throat> Védenek, tiszteletbe tartás, illetve jogorvoslat, protect, respect and remedy. Ez a hármas cél vezeti őket. Tehát az egyes pillér alatt a Nemzeti Ember jogi intézmények segítenek a kormányoknak nemzetközi eszközök igénybevételével abban, hogy megfigyeljék az adott kormány intézkedéseit a, az emberjogi sérelmek orvoslása területén, például közbeszerzés, hitel támogatás vagy kereskedelmi tárgyalások során is tudnak segíteni. A nemzetközi közösséget, illetve az ENSZ-t is riadóztathatják, hogyha a szabálysértést érzék, érzékelnek, észlelnek. Erre már volt példa Dánia, Kanada, illetve az Egyesült Királyság esetén. Az ilyen intézmények tanácsokat is adhatnak, a tekintetben, hogy hogyan lehet összhangba hozni a nemzeti jogot a nemzetközi előírásokkal iránymutatást adnak az emberi jogokkal kapcsolatban, például üzleti vállalkozások és egyéb nem állami szereplők részére is. Malajziában például egy nemzeti emberi jogi cselekvési tervet, tervezetet dolgoztak ki. Ezt Később átadták mérlegelésre a kormánynak. Egy nyilvános vizsgálatot is indítottak emberjogi kérdésekkel kapcsolatban. Megvizsgálták például az EU-n belüli közbeszerzés folyamatát. Azt megvizsgálják, hogy Koreában hogyan tartják be az emberi jogokkal kapcsolatos előírásokat. Megvizsgálják Katarban például, hogy ott az építőipari szektorban hogyan bánnak az, a dolgozókkal. A kettes pillére térek át, a nemzeti emberjogi intézmények hiteles szereplőként szerepelnek, szakpolitikai tanácsokat adnak oktatásban, képzésben, és érdemes kikérni a tanácsukat a vállalatok részéről. Az emberi jogi elveket olyan nyelvre fordítják át, amelyet jobban megértenek az üzleti élet szereplői, és felhasználó barát irány mutatásokat adnak a vállalkozáknak. A Dán Emberjogi Intézmény, vagy Kanada hasonló intézménye számos ilyen anyagot készített elő. Az ilyen intézmények a a vállalkozások hatásait is felmérhetik és jelentést készítetnek róluk. Számos érintett szereplőt érint ez. Volt ilyen vizsgálat Indiában, Malajziában, Malaviban, Gánában. A képzéssel kapcsolatban Kenyában egy emberjogi képzést szerveztek különféle vállalati felsővezetők számára. Aztán Katarban a migránsok számára dolgoztak ki egy kézikönyvet, ezt ki, szétosztották különféle országokból származott migránsok számára, hogy tisztában legyenek vele, hogy mire számíthatnak, még mielőtt megérkeznek az országba. A, a Global Compact Local Network-kel együttműködve, illetve az ENSZ eh, Association-nal együttműködve különféle műhelyfoglalkozásokat szerveztek. Harmadik pillér a nemzeti nemzeti emberjogi intézmények hozzájárulása azt jelenti, hogy állami alapú eh, különféle panaszkezelésre alkalmas mechanizmust hoznak létre, általában segítenek, eh, és odahatnak, hogy az áldozatoknak a joga a jogorvoslathoz, illetve a károk eh, kompenzálásához érvényre juthasson. Az ilyen intézmények egyébként is eh, azon munkálkodnak, hogy visszaéléseket, eh, szabálysértéseket, jogsértéseket feltárjanak. Új-Zéland, Malawi, Ghana, Kanada és Venezuela, csak hogy néhányat említsek, általában közbe szoktak avatkozni, mint független megfigyelők a különféle jogsértéseknél, illetve a jogorvoslat nyújtása során. Korábban az idén a, a kenyai emberjogi szervezet egy több résztvevő bevonásával szervezett szemináriumot tartott az emberi jogok témájában. Tehát a nemzeti emberjogi intézetek értelmes munkát akarnak végezni, és el is látják feladataikat. Ezt mindenki hasznára teszik. Nos, ez adja a hátteret elmondom, hogy mi a helyzet ennek fényében a nem EU tagállamokban. Rögtön az elején hangsúlyoznom kell, hogy bizonyos esetekben, mint Grúziában, vannak olyan helyzetek, amikor ebből a tevékenységből profitálni lehet. Az Ilyen országokban az összes nemzeti emberjogi intézet e, így vagy úgy kezelik az egyéb emberjogi sérelmeket, különösen azokat, amelyek relevánsak a vállalkozások vagy az emberi jogok szempontjából. itt még újnak számít ez a terület, tehát a tradicionális ö, ö, témákkal nem mindenhol teljes értékű az összekapcsolás. Ö, fontos egyébként a finanszírozás kérdése, illetve az is, hogy ö, sokszor versengenek a prioritások területén. A figyelemfelkeltés az egyik kiemelt cél kell, hogy legyen különféle már létező keretek vannak, keleti partnerség, illetve a kereti partnerség, partnerségnek a több oldalú vonatkozása, amelyeket egyébként is igénybe lehet venni, hiszen ezek már léteznek. És hát nem utolsó sorban az európai demokráciáért és emberi jogért létrehozott eszköz. Az emberi eh, jogok intézetei egyúttal foglalkoznak a regionális sajátosságokkal is. Egy kulcs kihívás a keleti partnerség országaiban az, hogy az emberi jogi menetrendet egész egyszerűen nem veszik tudomásul az érintett helyi vagy regionális szereplők. Enélkül az ilyen intézmények nem tudnak sokra jutni Ennél fogva különösen fontos számokra a figyelemfelkeltési tevékenység, ezért fontos ugyancsak, hogy a global kompakt típusú interaktív hálózatokat is kiépítsék. A szervezetek az érintett tagállamokkal folyamatos konzultációban tudnak előbbre jutni. A jogorvoslathoz való hozzáférés is fontos. E, vannak e, bizonyos országok, ahol az áldozatoknak nincs lehetősége arra, hogy jogorvoslatot találjanak, nem fordulhatnak senkihez, maguknak kell boldogulni. E, vannak más országok, ahol egyes szervezetek konkrét lépéseket is tudnak tenni. Grúziában például megtehetik azt, hogy jogorvoslatért fellépnek ezek az intézetek. Új kompetenciák kellenek, és ezeknek sajnos nem mindig van meg a másik oldalon a financiális fedezete. Az is elképzelhető, hogy az új kompetenciákat nem megfelelően mértékig használják ki. Vannak olyan helyzetek, amikor szűkösek a rendelkezésre álló források, és ez az oka a, a nem megfelelő kihasználásnak. A párizsi elvekkel nem mindenki van összhangban, mint például Moldovában sem. Ezeknek az új országoknak összhangba kell hozni saját szabályaikat az európai emberi jogi infrastruktúrával ez az ez része a nemzetközi emberjogi infrastruktúrának. Ugyancsak e, van szükség finanszírozási támogatásra a kapacitások kiépítése szempontjából. Az NH a Nemzeti e, Emberi Jogi Intézményeknek az együttműködését folytatni kell, hogy ezek és az EU delegációk tovább folytassák az együttműködést. Az EU-nak tovább kell lépnie, hogy az emberi jogok és a vállalkozási menetrend szerves része legyen például a keleti partnerség országaival folytatott tárgyalásoknak. Bangladesben például a tisztességes foglalkoztatás témáját tűzték napirendre, vagy Csillében ugyancsak hasonló munkaügyi kérdésekről beszéltek. A, a az emberi erőforrás kérdéseivel is foglalkozni kell az Európai Unión belül, és meg kell szólítani a polgári társadalom résztvevőit, szereplőit. Gondoskodni kell arról, hogy a kereskedelmi tárgyalásokban ugyancsak szóba kerüljenek ezek a témák, különös tekintettel a szabadkereskedelmi megállapodásokra. Kiegészítésképpen az EU tól várt, vagy az Európai Beruházási Banktól várt segítség bizonyos feltételekhez kell, hogy kötődjön, hogy például a pályázó cég feleljen meg az emberi jogi, emberi jogi előírásoknak, az ENSZ rendelkezéseinek értelmében. Ugyanakkor az EU tagállamok, ahol ö, ilyen Párizs, áll, ö, Párizs szellemében ö, ö, eljáró intézmények vannak, Nos, ott pedig azt kell segíteni, hogy ilyen intézményeket létrehozzanak, kihasználva az EU-ban fellelhető szakértelmet, és megfelelő szinten mm, egyeztetéseket és a legjobb gyakorlatokat <clears throat> kell megosztani velük. Összességében, tehát hogy mit is tehet az EU a, ezen a területen három pontba osztható. Az egyik, hogy a nemzeti szervezeteknek segítséget kell nyújtani. Financiális értelemben kapacitás növelésre van szükség. Meg kell nézni, hogy a nemzeti intézményeknek hol hiányzik a kapacitásuk. Azután fontos, hogy az ENSZ iránymutatásait lefordítsák a helyi nyelvekre, nagyon fontos, hogy olyan egyszerű fordításokat készítsünk, amelyet a lakók megértenek. Elsősorban például a keleti partnerségi program keretén belül is fontos erre, az én országomban is fontos erre odafigyelni. B. Az EU úgy is segíthet a nemzeti intézményeknek, hogy hogy cseréket, tehát szakember cseréket és dialógusokat ö, támogat, és ezekbe ö, integrálja az emberi erőforrás és e, e, bizniszsel kapcsolatos kérdéseket is. Ö, úgynevezett munkaüléseket, workshopokat hoznak létre. Az egyik például az úgynevezett keleti partnerségi ombudsmanoknak a csúcs találkozósa, a másik, és volt egy illetve volt egy ombudsman együttműködési sorozat is amely egyébként jövőre is folytatódik, és lesz egy droi vagy droa meghallgatás is egyébként október 9-én, tehát illetve ez is ide tartozik a jelenlegi ürésünk. C pontban pedig, hogy az EU és az EU tagállamaik közvetlenül az európai intézményekkel kell, hogy fölvegyék a kapcsolatot, tanácsadás területén, azután a közbeszerzések területén segíteni kell, illetve akcióterveket kell segíteni, készíteni. És az elkövetkezendő hónapokban az, az a Nemzeti Emberi Jogi Szervezetek Európai Csoportjának állandó titkársága megalakul Brüsszelben, pontosan ebből a célból. Az EU úgy is segíthet, hogy a, a B plusz HR-re felhívja a figyelmet, dialógust folytat, egyébként a politikai és emberi jogi dialógusok megfelelő keretet adnak erre. És végezetül fontos, hogy azt csináljuk, amit prédikálunk, tehát az EU elsősorban a példájával tud utat mutatni, vagyis az EU intézmények és ügynökségek az EU delegációkon keresztül gyakorolhat nyomást ezekre az államokra. Elsősorban az, az EU-nak saját kapacitását kell megnövelnie, ö, oktatás képzés területén, ö, mert hiszen ez a képzés minden EU ö, alkalmazott számára kötelező, ugyanúgy, mint ahogy a pénzügyi képzés is kötelező. Új fejlemények, új mandátumokra oda kell figyelni, mint például az EU-nak az ember jogi speciális különleges képviselete, vagy képviselője, vagy egy úgynevezett multi-stakeholder platformot is létrehoztak, és ezen ilyen platformokat az egyébként a keleti partnerségben részvevő országok számára is hozzáférhetővé kell tenni, és nagyon fontos ennek a financiális oldala is. Nagyon világosá vált a kutatásaim során, hogy európai emberi jogi szervezetek, különösen a Dán szervezet, de mások is elég sok kapacitás növelő akcióba kezdtek, úgy, hogy szinte nem is kaptak hozzá financiális támogatást, és itt be is fejezem az előadásomat, köszönöm szépen a figyelmüket, és a türelmüket, és remélem, hogy izgalmas vita bontakozik ki ebből. Köszönöm szépen. Köszönjük. Feracsi asszony, nagyon érdekesek ezek a projektek, amelyekről beszámolt, és éppen most cseréltem eszmét a DROA titkársággal. Ugye ön említette a dokumentumok lefordításáról, amely egyébként még lengyelrel sem lett lefordítva. Tehát akkor hogyan? Tehát általában csak angol nyelvű anyagokat kapunk, tehát meg kéne vizsgálni, hogy más nyelvekre is le lehetne fordítatni ezeket. Persze, mert akkor hát hozzáférhetőbbé válik az érintettek számára. Azt is megtudtam, hogy eme tanulmány nyal kapcsolatban a külszolgálat nem kér szót, de az ENSZ vezér, illetve iránymutatásait a delegációk számára hozzáférhetővé kellene tenni, és az önök munkáját is segíteni fogja. Most Csip úrnak adom át a szót, a, a, a Gzsib úrnak adom át a szót, aki ő, ő ugye egy, egy véleményt tett le az asztalra a jelentéssel kapcsolatban. Köszönöm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 Paracsi asszony előadását nagy örömmel hallgattuk meg ma, mert ez nagy mértékben összevág azzal a véleménnyel, amelyet a mi albizottságunk is kidolgoz. Sajnos egy technikai hiba lépett fel, itt kicsit összekeveredtek a csatornák. Number one.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 Egy technikai ö, probléma van, itt a csatornák összekeveredtek, elnézést kérünk, biztos hamarosan folytatjuk.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 Úgy tűnik, hogy most már működik a rendszer. Köszönjük. köszönöm, elnök asszony. Nos, már jön az angol fordítás, ebből pedig a magyar fordítás időnként előfordulnak ilyen kis bakik. Nos, most remélhetően minden nyelven, minden hallatszik. Franczyks. Dehogy nem jön. Komisji e, Polityki Społecznej, jak i oraz komissi pra, Prawnej, w, w Komisji Prawnej a Juri szakbizottságban és természetesen a mi szakbizottságunkban is kidolgozunk egy véleményt erről a tanulmányról. Két jelentés készült tehát a két szakbizottságban, mindegyik saját perspektívából vizsgálja a kérdéseket. És ami a mi megközelítésünket illeti, fontos, hogy szoros legyen a koherencia, a kapcsolat az emberi jogok és a vállalatok társadalmi felelőssége a CRS között. Ez a kérdéskör egyre fontosabbá válik, nem utolsó sorban azért, mert válságos időket élünk meg nem csak európai, hanem természetesen világviszonylatban is válságról beszélünk. Ez országonként eltérő formákban érhető tetten, de mindenütt jelen van és érzékelhető a válság. Említhetnénk például azt, hogy vállalatokat zárnak be, nagy koncernek, több országban egyszerűen visszavonulnak a piacról, és természetesen a foglalkoztatás szempontjából is drámai következményei vannak az ilyen cég és üzembezárásoknak. Vagy vegyük a megszorításokat, a takarékossági intézkedéseket, a szociális szférában a, is rengeteg a megszorítás, de említhetnék más példákat is. És természetesen folyik a küzdelem az erőforrásokért, az ásványi anyagokért világszerte, az egész világon ez a minden napokat is érinti, és sokszor nem tisztességesen játszanak az érintett szereplők, erről elég sokat olvashatunk a médiában. Miért gondolom azt, hogy ez a prezentáció és a tanulmány, amire megbízást adtunk, rendkívül fontosak? Miért gondolom ezt? Azért, mert az Európai Unió számára nagyon fontos, hogy nagyon odafigyeljen a szomszédos országokra, és tudja, hogy ott milyen folyamatok zajlanak. Olyan országok ezek, amelyek bizonyos privilegizált státuszt is élveznek az EU-hoz fűződő kapcsolataik tekintetében, de ezek az előnyök azt is jelentik, hogy ezeket az országokat jobban górcső alá kell venni, jobban meg kell vizsgálni, hogy ember jogi szempontból milyen politikát folytatnak. Ez vonatkozik a keleti partnerségbeli szomszédos országokra, országokra amelyek előnyöket élveznek ebből a kapcsolatból bár a gyakorlatban nem mindegyik ország valósítja meg a megállapodásban foglaltakat, és nem hozzák létre az abban foglalt intézményeket. Itt Belarus említhetnénk példaként. Sok a tapasztalat, amelyekről az előadó is beszélt, ombudsman intézményt több országban létrehoztak, emberjogi megbizottak működnek, a nemzeti emberi jogi intézmények között Lengyelország és Franciaország, illetve a keleti partnerség országai között nagyon jó együttműködés alakult ki. Október 5-én abban a megtiszteltetésben és örömben volt részem, hogy ott lettem Varsóban egy konferencián, amelyen a keleti partnerségbeli országok nagykövetei is részt vettek, és valamennyien nagy érdeklődéssel vettek részt a kétnapos konferencia eszmecseréjében. A nők jogait, a gyermekek jogait is megvitattuk ezen a konferencián, megnéztük, hogy milyen gyakorlat alakult ki ezekben az országokban. Mik a legfontosabb problémák ezekben az országokban? Természetesen beszélhetünk a büntetés végrehajtás intézetekben fogvatartottak jogairól is ebben a kontextusban, azután a bírósági eljárások problémáiról, és így tovább. Ferecsik asszony az előadásában elmondta, hogy milyen eltérő státusz elfogadást élveznek az emberi intézmények a különböző országokban. Általánosságban is elmondhatjuk, hogy ezeknek az intézményeknek a, mondjuk a, mondjuk a kisugárzása is nagyon eltérő. Hogyha például Grúziára gondolunk, az igazságügy minisztert felfüggesztették hivatalából egy film miatt, amelyben azt mutatták be, hogy milyen szörnyűségek fordulnak elő, BV intézetekben embertelen bánásmódot mutattak a fogvatartottakkal kapcsolatban, és a grúz ombudsman, az emberjogi megbízott volt, aki lépett, és aki erre felhívta a figyelmet. Az előző ombudsman, például igazság, korábban miniszter volt a, ez az ombudsman. Van tehát lehetőség arra, hogy a tapasztalatokból kiindulva nagyon érzékenyen reagáljanak az emberi jogi intézmények eh, bármilyen emberi jog sértésre. Én Grúziát említettem, de még nagyon sok eh, példát is eh, említhetnénk. Olyan példákat is lehetne felhozni persze, amelyek a negatív oldalát mutatják <clears throat> a helyzetnek. Az ENSZ alapelvei természetesen bátorítóan kell, hogy hassanak az ENSZ tagállamokra, az országokat felhívják ezek az ENSZ alapelvek arra, hogy a vállalatok társadalmi felelősségének a kontextusában is alkalmazzák az ENSZ alapelveket, de még nem, még EU tagállamok mindegyike sem alkalmaz ezeket, nem beszélve az EU kívüli országokról. Hogyha emberi jogi kérdésekről párbeszédet folytattunk más országokkal, akkor ez mindig a gazdasági kérdéseket is érinti. És ebben a kontextusban az EU és a szomszédai között folytatott párbeszédben mindig ki kell térni az emberi jogi szempontokra is, illetve a vállalatok társadalmi felelősségének a kérdésére. Ez a párbeszéd folytatódik, és ennek kapcsán szeretnék kiemelni még valamit. A nemzeti Jogi intézmények olyan intézmények is lehetnek, illetve kell, hogy legyenek, amelyek hatékonyan amelyek az alapelvek gyakorlati alkalmazását erősíthetik, illetve jelezhetik felénk hogy nem mind, nincs minden rendben azon a mezsgyén, ahol érintkeznek egymással az emberi jogok, illetve a vállalatok magatartása. Ez az interakció időnként talán úgy érhető legjobban tetten, hogy az emberi jogi intézmények nem mindig rendelkeznek teljes szabadsággal, tehát nem tudják mindig érvényesíteni a jogosítványaikat, a felhatalmazásukat. A tanulmány felvázolt minden esetre számunkra egy utat, Faracsi asszony előadásában, amely szövetségesekről is beszél a véleménytervezetem elkészítésekor én is megpróbáltam hivatkozni a potenciális szövetségesekre. Az összefoglaló három pontját pedig ha teljes mértékben támogatni tudom. Köszönöm. Thank you, Mr. Chip. And now I see Mr. Köszönjük, Csibor. Úgy látom, megérkezett Howie Tour. Kicsit későn ugyan, de egyébként elmondom önöknek, hogy az emberi jogi, illetve a társadalmi felelősséggel kapcsolatos jelentés fő jelentéstevője. Kicsit megkésve jött, de egyébként úgy tűnik, hogy a foglalkoztatási EU bizottságtól itt van egy kolléganő, Kérdezem, hogy önök például hogyan működnek együtt a nemzeti emberjogi intézményekkel? Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. DG Employment-től vagyok. Örömmel veszünk részt informális kapacitásban ezen a ülésen. Megkaptuk az európai csoportnak az ajánlását, tanácsait. Tudjuk, hogy a tagállamok magas szintű csoportja dolgozott Ellen Miller professzor részvételével a társadalmi felelősség, a vállalati felelősségvállalás témakörében, és a nemzeti tevék, akciótervekről kaptunk beszámolókat. Tudjuk, hogy a ö, emberi jogi szervezetek sokat dolgoznak ezen a területeken, és sok bölcs tapasztalatot osztat, osztanak meg a többiekkel. És ö, ugye már egy jó éve folyik ez a kampány, hogy hogy HR és üzleti tervek területén is nemzeti akciótervek szü, szülessenek, és köszönöm szépen, ennyit akartam hozzátenni. Köszönöm. Howitt úr, röviden. Elnézés kérek, hogy elkéstem. Tudom, hogy Zsib úr nagyon komoly munkát végez, végzett, nagy elkötelezettséggel, és a vállalati ö, ö, átvilágítások ö, egy bizonyos részét kell, hogy képezze az emberi jogi aspektusok ellenőrzése is. Három dolgot szeretnék a tanulmánya kapcsolatban mondani. Itt két dologról beszélünk általában. A, ugye egyrészt a saját országaink, tehát az EU-n belüli emberi jogi szervezetekről beszélve, ugye az EU-n be, EU 27-en belüli vállalatokkal kapcsolatban igen sokat tehetnek és tesznek. Tehát a tanulmányt ebből a szemmel is kell ö, olvasnunk, hogy az EU27-ben mit kell tennünk. Ez az első pillérhez tartozik egyébként, tehát hogyan tudunk ennek megfelelni a saját, saját emberi jogi szervezeteinknek nagyon sok dolog van. Ami pedig a többi országgal kapcsolatos, Ugye itt az merül fel, hogy a nemzeti intézetek a harmadik országokban hogyan tudnak létezni egyáltalán. Természetesen vannak bizonyos segíthetjük őket. Úgy gondolom, hogy szisztematikusabban kellene megközelíteni ezt a feladatot, és úgy tűnik, hogy ez igen hiányos, eh, a politikának ez a területe meglehetősen véletlenszerűen működik, nem eléggé rendszeres, tehát itt az emberi jogi dialógusokat kell folytatni ezekkel az országokkal, és az EU delegációknak nagyon ö, eh, nagy szerepük lehet eh, a ö, problémák megoldása. Nem, nem nem szabad csak felületesen kezelni a dolgokat, és a harmadik pedig ugye, ugye az edinborói ajánlásokra utalok itt, a bécsi alapelvekre, stb. stb. Azt hiszem, hogy ez elég zavaros, de az edinborói tanulmány, amit arra mutat rá, hogy európai szintű kormányzati hiányosságok állnak fent, és ez a tanulmány arra utal, hogy milyen ö, különböző szinteken ö, történik ez a munka, és hogy ezek hogyan ö, arányulnak egymáshoz. Volt egy korábbi edinburghi tanulmány is, aminek a, megpróbáltuk megfogadni a mm, végkövetkeztetéseit, de mm, köszönöm szépen. Thank you. Madame Faracsi. asszony, kíván-e válaszolni? Köszönöm szépen ezeket a megjegyzéseket, és Howitt úr megjegyzéseit is. Hát igen, igen sokkal egyet értek. Nagyon köszönöm a bizottság eh, ezzel kapcsolatos munkáját is. Amit Csib úr ugye elmondott, nagyon fontos a nemzeti szervezetek szintjén, hogy hogyan lehet a, a a lakosságnak a bizalmát megnyernie. Nagyon fontos ez azért, mert sok társadalomban, például Örményországban is, ahol a civil társadalom nagyon megosztott, az ilyen intézeteknek egy konszolidációs szerepe lehet, a különböző feleket összetudja, összetudják hozni, és így előmozdítani a a, a, a, a bizalom megter, megteremtését és bizony emberi jogi problémák megoldását. A Hautúrral kapcsolatban pedig, ugye én nem ö, utaltam szó szerint az edinborói tanulmányra, de különösen a, a Grúziával kapcsolatos részben, ahol ugye megpróbálnak minél több működő tőkét behozni. Ugye itt az EU kell, hogy ö, a potenciális befektetőket ösztökéje arra, hogy hogy tartsák tiszteletbe az emberi jogokat nem csak a saját országban, hanem mondjuk a célországban is. Ez nem egy direkt, de legalábbis indirekt referencia az edinborói eredményekre, ami és ugye az én tanulmányom elsősorban az EU-n kívüli intézményekkel foglalkozik, de egyetértek, hogy saját házunk táját is söpörgetni kéne, hogy mert itt is vannak még eh, hiányosságok és ezeknek kihatásai vannak a külső harmadik országokra. Van egy pár fantasztikus példám, például a Dán ö, intézménynek a munkája, rengeteg munkát végeznek, ö, amiből tanulni lehet, és nem annyira, nem arról van szó, hogy hogy az, ezek az intézmények mennyire hajlandóak tanulni, hanem inkább, hogy a kormányzat, tehát az ország establishmentje mennyire hajlandó ezeket a ö, gyakorlatokat ö, eltűrni vagy engedélyezni. Tehát csak így lehet a bel, az országok belső helyzetén változtatni. Ö, igen sok belső információ is napvilágot lát. Például Kenyára gondolok, hogy az ottani üzleti életben résztvevő emberek óckodtak, hogy a brüsszeli bizottsággal ilyen szempontból felvegyék a kapcsolatot, tehát, tehát rengeteget kell még dolgoznunk, hogy az érintett felek között létrejön valamilyen bizalom. Köszönöm szépen. Köszönjük. Köszönjük, hogy előad, elő, megtartotta előadását, és hogyha lehet más nyelvekre ezt lefordítatni, akkor erre szükség lenne. Egy kicsit későn, későre jár. Fél órányit csúsztunk már. A következő a, a Kongói Demokratikus Köztársaság emberi jogi helyzete. Itt Ugye itt a DROA delegáció is oda készül október végén, és most azt hallottuk, hogy a biztonsági helyzet eh, mi, miatt, ugye Kelet-Kongóban található, elnapoljuk ezt a, a vizitet, tehát nagyon súlyos ott az emberi jogi helyzet, különösen a keleti részeken. Olvashatjuk, hogy az M23-as csoport gomát is bekívánja venni, és ott állandó kivégzések, e, erőszakos cselekedetek találhatók. Nem tudunk a droából delegációt küldeni a Kongóba. Ez azonban nem azt jelenti, hogy nem érdekel bennünket az ottani emberjogi helyzet. Úgyhogy nagyon is ö, odafigyelünk a legújabb fejleményekre, különös tekintettel az emberi jogokra. Meg kell vizsgálnunk, hogy milyen módon ö, tudjuk az eredményeket, a tapasztalatainkat kifejezni az Európai Parlamentben. Szándékoztuk meghívni Madame Justin Bihamba asszonyt, aki egy kongói emberjogi harcos. Néhány hónappal ezelőtt találkoztunk az én irodámban, eljött Brüsszelbe, mert halálos fenyegetéseket kapott, és úgy gondolta, hogy bizonyos ideig itt él majd Brüsszelben. Azt azt hallottuk azonban, hogy Notko Kigvuba tört, visszaköltözött szeptemberben. Nem jó a helyzet, azt mondják, hiszen legalább ketten életüket vesztik, megölik őket minden éjszaka. Úgyhogy a mai vitánkban két szakértő vesz részt. Vincent Forrest úr, az EU úgynevezett Frontline Defenders, tehát a front védők irodájától. A Frontline egy munkaanyagot is elkészített, egy tájékoztató anyagot erről a szituációról, amelyet önök megkaptak. I'm sorry. Másodiknak Donatella Rostanyó asszonyt említem, aki az európai eh, közép-afrikai hálózatnak a főtitkára. Ő eh, egyébként azt mondja, hogy az emberjogi eh, erőszakcselekmények az elmúlt évi választási csalásokból táplálkoznak. De először megadom a szót Vincent Forrestnak. Asszonyom, köszönöm szépen, francia fogok beszélni köszönöm a lehetőséget, köszönöm, hogy eljöhettem ide, hogy eh, beszél, beszélhetek arról, hogy Kongóban hogyan próbáljuk védeni az emberi jogokat. A körülbelül 5 percet kérek önöktől. Itt eh, egy általános leírást szeretnék adni a Azért is beszélek franciául, mert Kinshasa-ban a frankofon országok emberjogi aktivistái fognak találkozni. Ez is egy lehetőség, hogy beszéljünk a helyzetről. Néhány előzetes észrevételt osztanék meg önnel. Először is ugye a, a emberjogi védelemmel foglalkozók helyzete egyre sérülékenyebb. Kongó minden területére igaz ez. Az emberjogi védelemmel foglalkozókat fokozódó támogatás éri. Ez különösen igaz a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részére, de nem csak ott, hanem mindenhol ö, veszélynek vannak kitéve az emberjogi aktivisták, különösen ott, ahol a lázadók ö, vették át a hatalmat. Szeretnék rávilágítani néhány kérdésre, rendkívül nehéz a helyzetünk, Láttuk, amint megerőszakolnak asszonyokat, különösen a távoli vidéki területeken. Például a Ficire gondolok, ami Kivu tartomány déli részén van. Miért, támogat, tám, miért támog, támadják az emberjogi harcosokat? Azért, mert e, egyszerűen már e, zavarják a lázadói csoportok munkáját. a szexuális erőszak elleni eh, harc során nagyon sok aktivista eh, az életét tette kockára, mert majdnem megkéselték őket. Vannak, támogat, eh, vannak támadások, amelyeket azért hajtanak végre, mert a feltételezett tettesek abszolút büntetlenséget élveznek. volt egy igazságügyminiszter, akit megöltek, és a bűnösöket senki nem üldözte. Floy Basavaya és Bazalaf, ők voltak azok, akik a, úgy mondták, hogy a némák szószólói, ezeket a személyeket is meggyilkolták. Volt egy első meghallgatás, de az adott ügynek vannak vonatkozásai. E, voltak vonatkozások, amelyeket nem vizsgáltak ki. E, igazából egy e, hadbírósági eljárás is beindult, de ezt el, elnapolták a frankofon országok találkozója utánra. Azt mondják, hogy amennyiben az ilyen embereket meg tudják gyilkolni, akkor senki sincs biztonságban. Különösen keleten volt nagyon veszélyes a helyzet, de én már azt mondhatjuk, hogy országszerte mindenhol támadásnak, halálos fenyegetéseknek vannak kitéve az emberi jogok védői. a fenyegetések olyanok, amelyek rákényszerítik az aktivistákat, hogy hagyják abba a tevékenységet. Nagyon sokat rákényszerítettek, hogy hagyják el a hazájukat, menjenek, vándoroljanak ki. Akik a fenyegetéseket megteszik, nagyon gyakran fegyveres személyek a biztonsági erők leginkább az INR, a Nemzeti Rendőri Erő, gyakorlatilag agresszorként lép fel. Ők is ellenségesen viselkednek az emberjogi aktivistákkal szemben, elvágják a telefonokat, lefoglalják az irodaberendezéseket, megfélemlítik az emberi jogok védőit és arra igyekezek rávenni őket arra, hogy hagyják abba a, a szabálysértések, törvénytelenségek dokumentálását. Tehát vannak fizikai fenyegetések és támadások, de a szaklatásnak más módjait is látjuk a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Néhány példát mondok. Eh, mindig eh, megfigyelik az egyének mozgását, eh, lehallgatják a telefonokat, sokszor névtelen üzenetek, fenyegetések hangzanak el telefonon. Aztán vannak olyanok, akiket oktal, ok nélkül feltartóztatnak az utcán, <clears throat> különféle fegyveres csoportok fenyegetik őket. E, a zaklatás nem csak az érintett személyekre terjed ki, hanem a családjukra, a családtagjaikra is. Túlmenően ezen vannak más tényezők is, amelyek kapcsolódnak e, az emberi jogok védői nagyon-nagyon kicsit bíznak csak meg a hivatalos hatóságokban. Ez kapcsolódik ahhoz, hogy, amint korábban is mondtam, a hatóságok maguk is részt vesznek a zaklatásokban. Ugyancsak nehéz támogatást kapni akkor, hogyha tényleges fenyegetések hangzanak el. A frontline emberi jogvédők azon igyekeznek, hogy a csoportjuk többi tagjának gyakorlati képzést adjanak arról, hogy a saját fizikai épségüket hogyan védjék meg, de a digitális biztonságban is igyekeznek eh, kiképezni őket. Nos, röviden ennyit akartam mondani a tevékenységről, várom a kérdéseket. Köszönöm szépen, Forrest úr. Nagyon aggasztó, hogy eh, az egész országban eh, milyen súlyos atrocitások érik az emberi jogvédőket. A következő hozzászólónk Rostandó asszony, a közép-afrikai központból. Úgy tudom, hogy ön a választásokkal foglalkozik majd az előadásában, és arról, hogy a biztonsági helyzet milyen. Köszönöm szépen. A nyelvi egyensúly megteremtés érdekében én angolul fogok beszélni. Vincenthez hasonlóan én is egy rövid bevezető előadást tartanék. Ez a két kérdés, a biztonsági rendszer reformja és a választási rendszer két nagy terület, túl nagy ahhoz, hogy teljes áttekintést adjak néhány percben, csak azokat a dolgokat emelem ki, amelyek a legaggályosabbak. Itt ugye beszélünk az emberjogi helyzetről, illetve a biztonsági helyzetről a Kongói Demokratikus Köztársaságban, amely egy olyan ország, ahol már 1969 óta léteznek ENSZ BT határozatok. Nem tudom, hogy hány, de az Eh, illetve 69 eh, eh, ilyen BT határozat született, amely kongói emberjogi, illetve biztonsági helyzettel foglalkozott. Fontos, hogy megnézzük a választások kérdését, hogyan zajlottak le a választások. A nemzetközi közvélemény elsősorban arra figyel oda, ami az ország keleti részében történik, ugye Ruanda és Kongó közötti konfliktusokra figyelünk oda elsősorban, de vannak más kérdések is, amelyek szintén megérdemelnénk a figyelmünket. Ez tény, hogy 2011. novemberében voltak a választások Kongói Demokratikus Köztársaságban, és ez egy jelzés, automatikus tulajdonképpen abból a szempontból, hogy a konfliktusban nagy fordulat következett be, hiszen demokratizálódási jele, hogy választásokat tartottak, amelyen az emberek részt vehetnek. Ezt gondoltuk, de aztán nem így lett. Sajnos nyilván olvasták a beszámolókat a választásokról, és az ENSZ választási megfigyelő jelent, megfigyelőinek a jelentését is. Mindegyik beszámolóban kiemelték, hogy mennyi, milyen sok volt a csalás, szabálytalanság, ezek jellemezték a választásokat. Ennek a helyzetnek a, és a választásoknak a közvetlen következménye az, hogy egyértelműen válság van az intézmények legitimitását tekintve. Tulajdonképpen a kongoli, kongói emberek bizalmát kellett volna megerősíteni, vagy megteremteni az intézmények iránti bizalmát a választásokkal. De nem így történt. A figyelmüket elsősorban arra szeretném felhívni, hogy a választások óta és a e, frankofon országok e, hétvégi konferenciának e, kapcsán is ezt mondhatjuk, hogy az elmúlt hónapokban nagyon sok emberi, jog, emberi jogsértés történt. Ahogy az előttem szóló is elmondta, elsősorban a rendszer a kormánypolitikai ellenfeleit érik az atrocitások, valamint a civil szervezetek munkatársait, újságírókat, általában azokat, akik a civil társadalmat képviselik. Nem szeretnék most példákat felhozni, hiszen nincs erre most nyilvánvalóan időnk, de beszámoltunk a helyben dolgozó partnereinknek is arról, hogy milyen súlyos esetek fordultak elő, újságírókat fenyegetek meg, eltűntek újságírók vagy a rendszer politikai ellenfelei, csak azért, mert kritikusan vagy bírálták a kormányzat tevékenységét. Most a választások után mire is van szükség? Mit, mivel kellene önöknek is talán foglalkozni? sajnálom, hogy a missziót el kellett halasztani. Jövőben azért remélem, erre sorba kerülni, és ellátogatnak majd eh, Kongóba az EP képviselő is. A eh, szede illetve a eh, biztonsági helyzet tulajdonképpen talán javult, de a bizalom nem állt helyre, amiatt, ahogyan a választásokat szervezték ahhoz, hogy a választás folyamata demokratikusabb és stabilabb formában valósuljon meg, ahhoz meg kell reformálni az egész választási rendszert. Ennek három fő oka van. Először is erősíteni kell a függetlenségét, a semlegességét, pártatlanságát a választási bizottságoknak, mert a választások alatt, illetve után eh, nem eh, bizonyosan vált, hogy nem függetlenek és pártatlanok a választási bizottságok. Tulajdonképpen az ország minden tartományában ez volt a helyzet. A választási bizottságokban fontos szerepet kell, hogy kapjanak a civil szervezetek képviselői is. Természetesen az is fontos megemlíteni, hogy Kongóban nem csak a választásokkal kapcsolatos problémák jelzik azt, hogy válság van. Felhívnám figyelmet még arra, hogy a Kelet-Kongóban a válság kapcsán nem csak a közvetlen áldozatokkal kell foglalkoznunk, tulajdonképpen eh, Kongó egész lakossága áldozata annak, ami történik, áldozata ennek a eh, helyzetnek. Én említette az M23-as lázadó csoportot, de az M23 nem az egyetlen fegyveres csoport eh, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, amely a lakosság ellen intéz támadásokat. Vannak más ilyen csoportosulások is, és a kongói eh, hadsereg maga is eh, nagy problémát jelent a lakosság számára, ők is számos támadást hajtanak végre eh, a lakossággal szemben. Végezetül még annyit mondanék, hogy a biztonsági ágazat reformjára is nagy szükség van. Annak ellenére, hogy azért figyelmet kap ez a kérdés, nem mondhatjuk azt, hogy nem figyeltünk oda a biztonsági kérdésekre, de a biztonsági ágazat reformja azért még nem hozta azokat az eredményeket, amelyekre számítottunk, és amelyre a kongóiak is számítottak. Még mindig problémát jelent az, hogy például a kongói hadseregben vannak olyan tábornokok, akik ellen például a hágai büntető törvényszék, mint Ganda ellen is már kiadta az elfogató parancsot és miután általános a bűnt, büntetlenség, ennek is nagyon rossz hatása van hogyha biztosítani akarjuk azt, hogy a kongói hadseregen belül is a katonák, a tisztek, tábornokok is tiszteletben tartsák az emberi jogokat, akkor ezeket az embereket el kell távolítani a hadseregből. Nagyon fontos, hogy az Európai Parlament elmenjen a helyszíne, és mindezt szemrevételezze. Fontos lenne, hogy a saját véleményüket kialakítsák a kongói helyzetről. Sajnos, sajnálatos, hogy törölni kellett ezt a látogatást. Persze tudom, hogy a biztonsági helyzet nem éppen a legjobb, ezt értem de ugyanakkor önöknek azért látni kellene, hogy mi a helyzet, és a saját véleményüket ott kellene kialakítani. Az is rendkívül fontos, hogy az EU sokkal határozottabban formáljon véleményt a Kongói Demokratikus Köztársasággal kapcsolatban. Ugye most lesz ez a Frankfonország szemináriuma, de más lehetőségek, alkalmak is kínálkoznak, amelyben az EU-nak nagyon fontos aktív szerepet kellene játszania. Azzal zárnám rövid hozzászólásomat, hogy nagyon örülök, hogy Mátika nevét említettem, ő partnerünk és barátunk is. Minden nap nyomon követjük, hogy mi történik vele, és minden nap felveszem vele a kapcsolatot, hogy meggyőződjek arról, hogy jól van. Azt hiszem, hogy biztosítanunk kell azt, eh, hogy lehetőséget adunk ezeknek az embereknek is, hogy a eh, saját eh, ügyükről beszélhessenek. Nos, meg nézzük a sok politikai tanácsadó, ugye frankofon területről, területen egy, egy, egy csúcs találkozó készül, hozzuk össze a kis dolgokat, amiket tudunk tenni. A másik az, hogy a kongói látogatással kapcsolatban nem mi döntöttünk itt, hanem egyszerűen azt mondták, hogy túl veszélyes, tehát áttettük az időpontot, de azóta csak rosszabbodik a helyzet, tehát egyszer nem kapunk engedélyt, hogy menjünk, és nagyon komolyan kell venni a eltanácsolást, de persze a külső és belső tanácsadóink, illetve, illetve révén követjük az eseményeket, és a kibővített bűróban, amikor előkészítettük ezt a látogatást, akkor alaposan körüljártuk a helyzetet, hogy tulajdonképpen mi is okozza ezt a kritikus helyzetet. Tehát Ken mattison kérjük most föl, aki a Nemzetközi Béke és Információs szolgálat, Antwerpeni székhelyű szervezetnél kutató, és ő fog erről a tematikáról előadni. Köszönöm szépen a meghívásukat. Ahogy már elmondta, ugye, én a Frankin és Mattison, mind a ketten kutatók vagyunk. Ez egy független kutatóközpont Antwerpenben, elsősorban a, a Szahara alatti Afrika területén felelhető konfliktusokat, illetve a konfliktusokhoz vezető bányászati kincsekkel foglalkozunk. A kelet Kongó bányászati szektor az 1990-es években szinte összeomlott, és a bányászat azóta elsősorban a fegyveres csoportok finanszírozására megy el, teljesen megszűnik szinte a kormány ellenőrzése, különösen a keleti ország részben, ahol a bányászatból befolyó pénzek szinte teljesen a rebelis csoportokhoz kerülnek. <clears throat> Ugye Kinsaszában is meg kísérelték a, a bányákat elfoglalni ezek a csoportok. Mivel átláthatatlan ez a szektor, tehát nagyon fontos szerepet tölt be ez a szektor a konfliktusok prolongálásában. A fegyveres csoportok miatt azért ne gondoljuk, hogy minden teljes káoszba fulladt, mert az úgynevezett kézműves bányászat az azért virágzik, sőt, gyakorlatilag ebből él a lakosság. A kézműves bányászat amellett még fontos forrása a falvak likviditásának. Az egyik probléma, hogy a formális szektorba nem jutnak el ezek a maszekbányászok. Arra kértek föl, hogy eh, az úgynevezett konfliktusos mineráliák eh, témaköréről számoljak be. Ez azt jelenti, ez egy olyan probléma, hogy human rights abuses take place. And the situation in eastern DRC is a prominent example of this problematic issue. Armed groups apply... Igen. Tehát igen, sok módszerrel aknázzák ki a pénzeket gyakorlatilag ebből a konfliktusos helyzet, illetve területeken bányászott bányakincsekből származó pénzeket a, a fegyveres szervezeteket, kényszert alkalmaznak, azután kényszer munkára kényszerítik a lakosságot, bizonyos csoportok, csapatok inkább gyakorlatilag elrabolják, vagy ellopják a, a, a minerália szállítmányokból bizonyos részeket. Nyilvánvaló illetve egy, egyéb bűncselekményekhez is folyamodnak, például autókat megállnak és, és megvámolják őket. A követ néhány fontos dolog szükséges az, hogy megértsük ezt a helyzetet. Először az első az, hogy az aranynak milyen jelensége van ezen a területen. Korábban a a, a Wolfram, illetve a cink és a, az ón bányászata nagyon fontos volt. Um, ezekből is hatalmas pénzek származhatnak, különösen az FDRA mozgalom számára finanszírozási eszközként. A maszek bányászati szektor, ez rendkívül informális, gyakorlatilag szinte az aranybányászatnak az egésze ö, kikerül az adózás és, a, és a, az állami ellenőrzés alól, és a, ebből származó pénz nagy pénze a fegyveres csoportokhoz kerül. A másik fontos dolog a állambiztonság kérdése. Ugye demilitarizálni kellene ezeket a területeket. A rebelis csapatok nem állnak egyedül, hanem a kongói nemzeti hadsereg, illetve rendőrségen belül is vannak kriminális csoportok, akik kizsákmányolják ezt a lehetőséget, egyszerűen zsarolással, kényszerítéssel, ezen a területen, illetve egyéb területeken is pénzt szereznek. Manyémában például ez, ez a nyugati oldalon van, tehát éppen ez mutatja meg annak a szükségességét, hogy ezt a szektort meg kellene reformálnunk, amennyiben meg akarjuk állítani ezt a konfliktus által sújtott bányászat problémákat, akkor ezekre kell elsősorban odafigyelni. A harmadik pont, amire kitérnék, nagyon rövid leszek valóban, ez arról van szó, hogy a bányászat rendkívül fontos megélhetési forrás a lakosságnak, és így ezt nem szabad most um, <clears throat> tehát figyelembe kell venni, hogy ez a helyi lakosságnak a fő megélhetési forrása, és 2008 eh, óta óta a különféle nemzetközi szervezetek megpróbáltak segíteni a helyzeten a bányászati kincsekkel kapcsolatban, és megpróbálták formalizálni, formálisá tenni Kongóban a bányászatot, és megpróbálták a visszakövethetőséget, a, azután a, a minősítési rendszert megteremteni órákig beszélhetnék a különféle kezdeményezésekről, nyilvánvaló még további kérdések, problémák is vannak, és nagyon szívesen válaszolok a kérdésekre, és köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm, köszönöm. Még két előadást hallgatunk meg az ERS részéről. Künvereke úr, az ERS-nek az igazgatója, és a nagy tavak régiójának a felsőfokú koordinátora. Neki adom át a szót, köszönöm szépen. Értem a felhívás lényegét, hogy rövidnek kell, len, kell lenni. A Strasburgi júniusi megbeszélésre utalnék vissza, hogy Catherine Ashton is részt vett ezen a kongói emberi jogi megbeszélésen. A másik dolog, hogy a, amit hallottunk itt az elemzésekkel, teljesen egyetértek velük, és amit az EU tesz és tehet, ezzel is egyet értek. Fontos emlékezni, hogy a választásokat követően, amit hát ugye nem egészen találtunk rendben, Ugye tagállami szinten is voltak tárgyalások, hogy hogyan lehetne a kormányjal egyeztetni, a kongói kormányjal, és arra jutottunk, hogy szerződéses viszonyba kellene lépnünk, vagyis, hogy mi hajlandóak vagyunk folytatni a dolgokat, de a kongói kormánynak komolyabban kell venni a vállalásait, ez nagyon fontos. Ami a választásokat illeti, nem voltak jó választások, de a győztes kormány azért pozitívabb volt, mint féltünk korábban, és éppen ezért reményt látunk abban, hogy együtt együttműködjünk vele. Persze várjuk a, a, a, a kézzel fogható eredményeket, Nyilván a Kelet-Kongóban nagyon súlyos a helyzet, oda kell, eh, hogy mi is történjék Kinsaszában, de ami a, a elektorális reformot illeti, illetve az obze, illetve a megfigyelőknek a munkája nagyon fontos eh, elemei a mi dialógusunknak a kormányjal, és az utókövetés, ugye az emberi jogi jogtiprásoknak a utókövetése is rendszeres módon folyik. Ami a nem kapunk fordítást, természetesen. A Seba eset, de még sok más esetről beszámolhatnék, és ami a egyéb eseteket is. Mindig arra kérnek föl bennünket, hogy hogy fedjük fel a legsúlyosabb jogtiprásokat, hiszen a napi dialógusainknak ez a része a Genfi intézet is felvettett ezt a témát a kongóiakkal kapcsolatban és a kongóiak irányában. Nagyon fontos az, hogy a, <clears throat> hogy a tanácssal megpróbáljuk összehozni együttműködés szempontjából a kinsaszai kormányt. Egy pillanatnyilag egy törvény tervezet lehetővé fogja tenni, hogy nemzetközi ellenőrző csoport működjön Kongóban. Egy új törvény készül a kapcsolatban, hogy a nemzetközi törvényszék is felléphessen. Uh, nem fog részletekbe menni, a akcióink nagy része a keleti része. foglalkozik, hogyan tudjuk feszültségmentessé tenni ezt a területet. Kárám és Kabila elnökökkel is felvettük a kapcsolatok a legmagasabb szinten. New Yorkban az ENSZ közgyűlésén is szóba kerül ez. Természetesen az a lényeg, hogy a rebellis csoportoknak ne adjunk külső segítséget. Ez persze csak a történet egyik része, hiszen kritikus kormányzati problémák is vannak, amelyet Kinsaszával meg kell oldani, és a biztonsági szektor reformja is fontos lenne. Az EU már évek óta dolgozik ezen a, például a rendőrségi reformmal kapcsolatban. Vannak bizonyos pozitív eredmények, egyébként a kincsaszai választásokon is megmutatkozott ez, mert az, az EU által kiképzett rendőrök sokkal jobban viselkednek, mint a többiek, de a, katona, tehát a hadsereg reformja már vegyesebb eredményeket hozott, és ezt megértetjük a kinsaszai kormányal, hogy ez, ez ö, egy nagyon fontos prioritás számunkra, és ö, hát kritizáltuk is őket, hogy ennyi munka után több ö, eredmény születhetett volna. És még végezetül a természeti kincsekkel kapcsolatosan, ez megint csak egy nagyon fontos prioritásunk abból a szempontból, hogy mi az EU a nemzetközi munkacsoportban részt veszünk. Ez egy regionális testület, amely a, a mineráliekkel foglalkozik, és bizonyos mechanizmusokat már létrehoztunk pénzügyileg és politikailag, és megpróbáljuk segíteni ezt a régiót, tehát a keleti régiót, és magas szintű politikai munka folyik az irányban, hogy valamilyen európai kezdeményezés ö, kezdődjön, nem a Dotfang törvény mentén, hanem saját átláthatósági kezdeményezésünk van, de még ennél is többre van szükség. Ö, valahogy egy csatornába kellene terelni az európai kezdeményezéseket. A következő hónapokban igen sok munka lesz még. A külszolgálat és, a, és egy és bizonyos bizottsági szolgálatok is. Köszönöm szépen ezt a részletes prezentációt. Köszönöm, hogy rámutatott a különféle szintekre. Gzsibornak van kérdése, megadom a szót. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Elnök asszony, köszönöm szépen a szót. Obraz kraju, który z jednej strony jest Valóban drámai képet e, festettünk e, arról az országról, amely egyrészt e, Afrika második legnagyobb országa, nagyon népes ország, és az egész kontinens egyik vezető gazdasági ereje is lehetne. Ugyanakkor rengeteg probléma jellemzi Kongót is, mint talán az egész régiót. Jól emlékszem még azokra az észrevételekre, megjegyzésekre, amelyek Mobutu kormányát illették annak idején, de akkor most visszanézve tulajdonképpen a stabilitás oázisa volt Mobutu rendszere, pedig akkoriban csak a problémákkal foglalkoztunk. A Kongói Demokratikus Köztársaságban egyfajta tanástalanságot tapasztalunk. Az erőszak beláthatatlan dimenziókat öltött rengeteg a menekült, belső menekült, és olyanok is, akik elhagyják az országok. Gyermekek kínzása, meggyilkolása, és nagyon sokszor előfordul, ott vannak a gyermek katonák, és tulajdonképpen szeretnék többet megtudni arról, hogy mi a helyzet ezzel a nagyon súlyos problémával. Sokszor hallunk, és sokszor beszámoltunk itt a mi albizottságunkban is a nők elleni erőszakról rettentesek, megrázóak az ezzel kapcsolatos statisztikai adatok. A kérdésem az lenne, hogy a választások óta e téren történt-e valamilyen pozitív elmozdulás, javult-e a helyzet? Az elmúlt években hallani lehetett olyan hangokat is, amelyek a pigmeusokkal foglalkoztak, a pigmeusokat törvényen kívülieknek tekintik, szinte nem is embereknek, és annak idején a pigmeusok Mobutut támogatták, sőt, Mobutu győzelmét segítették elő, és talán ezért éri őket most a sok retorzió. Hatalmas lehetőségei lennének eh, Kongónak eh, a eh, koltán tartalék lakok 70%-a Kongóban található, és enélkül az ásványi kincs nélkül nem lehet például mobiltelefonokat előállítani, akkor után alapvető a mobiltelefon gyártásban és a készletek 70%-a Kongóban található. Azután a gyémánt, gyémánt bányászat, a világ gyémánt bányászatának egy nagyon jelentős része található Kongóban. És aranyról is szó esett a tanulmány készítője is elmondta, hogy az aranybányászat tulajdonképpen magánkézben van, az államnak sem, állam kezében nincs semmi az egész ásványkincs vagyon kapcsán. Tulajdonképpen olyanok kezébe került a bányászat, az ásványkincsek bányászata, amelyek teljesen kívül esnek az állam hatós sugarán, akikre nincs befolyása az államnak, ezek kis magánbányák, ahol folyik ezeknek az ásványkincseknek a kitermelése. Milyen prognózisokat tudna ismertetni velünk, milyen kilátásai vannak Kongónak, hogyan ítélik meg a jövőbeni fejleményeket, hiszen amiről most beszámoltak nekünk, az, az drámai képet vázolt fel, és bizonyos szempontból nagyon csalódottak is vagyunk. Mik tehát az előrejelzések? A frankofon ország csúcs találkozóján például Kongó szerepel majd egyáltalán a konferencia napi rendjén. A frankofon közösségnek is talán vannak lehetősége arra, hogy befolyásolják a helyzetet Kongóban. Itt vannak egyrészt történelmi szálak, kapcsolatok, és ismerünk még olyan eseteket is, amikor az államelnököt is tulajdonképpen a frankofon országok Ehm, jelölték Kongóba. Um, okay, yeah, yeah. Um, thanks for your... Köszönöm szépen a kérdéseket. Nem voltak könnyű kérdések, hogy ehm, mi a prognózisom, hogyan ítélem meg a jövőt. De hát ezt nagyon nehéz elmondani. Ez soha nem létezett könnyű megoldás, most sincs könnyű megoldás, most minden bizonyal időre lesz szükség a megoldáshoz. Nemzetközi téren van együttműködés a nemzeti kormányjal és regionális kezdeményezésekkel is. Törekszünk a megoldásra, és nagyon fontos, hogy holisztikus megközelítést alkalmazzunk. Az ásványkincsek problémája a Kongó keleti részén, ugye majdnem háborús helyzet van, és ott található az ásvány vagyon, de ennél többről van szó. Hogyha a biztonsági kérdésekkel is foglalkozunk, és le akarjuk fegyverezni Kongó keleti részében az ott működő fegyveres csoportokat, ahogy mondtam, holisztikus megközelítésre van szükség. Ugyanúgy, mint a biztonsági ágazat reformjával kapcsolatban, ahol is foglalkozunk a korrupció kérdésével. Elnézést, itt elvesztem a papírjaimban. Hogyha csak a háborús területeken a bányászott ásványok kérdésével foglalkozunk, azt talán kevés. Meg kell néznünk, hogy a gazdaság más ágazataiból is, például a fasz előállítás, vagy a, vagy a halászat, vagy mezőgazdasági termékekkel folytatott kereskedelemből is jövedelemhez juthatnak az emberek. Ezért fontos a holisztikus megközelítés. Köszönöm. Euh, juste une, une courte réponse sur la question des femmes. J'en ai parlé euh, dans mon intervention. Je pense... A nőkkel kapcsolatos euh, kérdésre szeretnék válaszolni, amiről röviden szóltam a hozzászólásomban is. Sok esetről számolnak be nők elleni erőszakkal kapcsolatban. Vannak valóban olyan aktív hálózatok is a Kongói Demokratikus Köztársaságban, és sok civil szervezet is tulajdonképpen elég aktív Kongóban. Nagyon fontos munkát végeznek, nagyon pozitív a munkájuk. És ami nagyon fontos a civil szervezetek szempontjából az az, hogy ők segíthetik majd a pozitív fejlődést Kongóban. A probléma az, hogy a nemzeti hatóságok tulajdonképpen egyáltalán nem ellenőrzik a helyzetet. Hogy említsek egy incidenst, júniusban történt, hogy valakit őrizetbe vettek, és júliusban a minisz, az igazságügyi minisztérium levélben kérte ennek a személynek a szabadon bocsátását, de semmi nem történt. Ilyen ez, helyzetekkel szembesülünk, nem csak Kelet-Kongóban, hanem másutt is az országban. A mi megítélésünk szerint azok az emberjogi aktivisták, akik már ilyen hálózatokat hoztak létre civil szervezetekkel, nem csak az emberi jogok erősítése, hanem az egész civil társadalom erősítése szempontjából is kulcsfontosságú szerepet játszanak. Uh, Köszönöm az egymillió dolláros kérdést. Azt hittem először a gyerekkatonák kérdésére kérdezett rá, hogy mi történik az e M23-as csoporton belül. Ugye száz számra vannak már ott gyerekek, akik bevonultak az e M23-asba az utolsó hónapok során. Úgyhogy a gyerek katona kérdés az továbbra is él és nagyon erős. A nőkkel szembeni erőszak kérdéséhez sajnos nem tudom itt sem igazán pozitív hírekkel szolgálni az orvosok a kórházban azt mondják, hogy százszámra vannak új esetek, az asszonyok nem, nem korábbi esetek miatt jönnek, hanem új esetek jelentkeznek, akiket megerőszakoltak és megkínoztak. Azt mondhatom, hogy a választások előtt több optimizmus volt bennünk, mint most. Egyértelműen szükség van arra, hogy olyan emberek kerüljenek pozícióba, akikben bizalma van a lakosságnak. Ehhez a választási kérdéshez természetesen hozzá kell tennünk a helyi választásokat is. Nem igazán látjuk, hogy ennek miféle esélye volna. Mindenképpen szükség van arra, hogy ezeket a választásokat jobban szervezzék majd meg, utolsó kérdés a biztonsági szektor kérdése. Igen, egyetértek. Sok erőforrást fordítottak erre, de mégis hiányzik a koordináció. Vannak pozitív példák, de a kiragadott példák sajnos nem azt mutatják, hogy a biztonsági szektorban olyan reform zajlik, amelyet sikeresnek nevezhetnénk. Hát holisztikus megközelítésre van szó. Igen, persze a, a koordináció fontos lenne. Nem túl sok bizakodásra van okunk, de reméljük, hogy az önök segítségével legalább elérjük azt, hogy Kongót nem felejtik el. Elnök, köszönöm szépen. Mind hármoknak köszönöm, és biztosítjuk önöket arról, hogy nem feledkezünk meg a Kongóról, hiszen rettenetes atrocitásokról hallunk, nem lehet ezeknek hátat fordítani. Úgyhogy ez a téma napi renden marad. Végezetül egyébként elmondanám, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaság nagykövetségét is meghívtuk ide, de sajnos nem tudtak megjelenni. Úgy látszik, nem találtak időt a velem való egyeztetéshez. Ezzel együtt az emberi jogok oldaláról folytatjuk a munkát. Most pedig rátérek az utolsó napi rendi pontra. Ez a, a halálbüntetés témája, mert holnap lesz a világnap, a halálbüntetés elleni világnap, és amint tudják, az Európai Parlament és az európai intézmények nagyon egyértelmű álláspontra helyezkedtek a halálbüntetés eltörlével kapcsolatban. Schulz elnök egy levelet írt nem régiben Texas állam kormányzójának, Rick Perrynek, de az ügyében eh, azt kérte, hogy az érintett személyre kiszabott halálbüntetést változtassák át életfogytiglanra. Japánban szeptember 27-én két halálbüntetést hajtottak végre, nagyon sajnálatosnak tartjuk ezt. Sajnáljuk, hogy Japán feladta a korábbi moratóriumát a halálbüntetéssel kapcsolatban. Azonban a magunk részére jelenthetem, hogy a munkánk folyamatos, Esten Báron hivatala elmondja a véleményünket a halálbüntetéssel kapcsolatban. Néhány évre visszatikentve elmondhatjuk, hogy tulajdonképpen a halálbüntetés elleni harc egy sikertörténet, mert hiszen vannak jó néhányan olyan országok, ahol legalábbis a moratórium mellett döntöttek. A bizottságunk egy tanulmány elkészítésére adott megbízást, különös tekintettel az ázsiai halálbüntetések helyzetére, mert információink szerint ugye nem sok előrehaladás történt e téren. Roger Hood professzor készítette el ezt a tanulmányt az Oxfordi Egyetem professzora, az Egyesült Királyságról van szó és professzor úr, ha jól hallom, sietős a dolga, mert el kell érnie a vonatát. De más szakértőink is vannak, úgyhogy elsőként önt hallgatjuk meg, utána kérdéseket fogadunk, majd esetleg, ha van időnk, akkor a többi szakértőnek is megadjuk a szót. A 19 óra után kell elmennem. Igen, tehát 48-kor megy a vonatom. Jó, mondja az elnök hogy Garantálom, hogy azt a vonatát el fogja érni, uram. 18.30-kor úgyis abba kell hagynunk az ülést, aztán majd angolul ö, folytatjuk. Tehát üdvözlöm a meghívott előadóinkat. Maria Donatelli az egyik a halálbüntetés elleni koalíció két témájában. Maja Fruja asszony a másik szakért, szakértő, a halálos injekcióval kapcsolatos témában szólal majd fel, tájékoztat bennünket arról, hogy melyek a lét, legkés, legutóbbi fejlemények. Aztán ugye érdekes és érzékeny kérdés, hogy európai gyógyszerkészítményeket használnak az USA-ban a halálbüntetések végrehajtásához. Hogy látjuk, hogy szükség van arra, hogy a felhasználási szakpolitikát tovább formáljuk. És a külügyi szolgálat képviselője is fel fog szólalni. Nos, megadom a szót a professzor úrnak, Roger Hood, öni a szó. tették meg, akkor kérem, olvassák el az egész előadásomat, de az elég hosszú, tehát inkább csak összefoglalom a munkám eredményét. Két amerikai, David Johnson és Franklin Zimling írt egy nagyon mélyen szántó könyvet Ázsiáról, <clears throat> amely jó eséllyel egy olyan terület lesz, ahol meg fogják szüntetni a halálbüntetést. Azt látjuk, hogy a dél-dél-kelet bocsánat, öt törölt el a halálbüntetést, negyedük, vagyis hat meg tartották jogilag, de már tíz éve nem ö, végeztek ki senkit és 13 ország 54 százalék viszont kivégzett embereket az elmúlt 10 évben, és nincs ott moratórium. Azonban a világ többi országában sokkal jobb a helyzet, mert 54%-ban már nem végeznek ki, és 24%-ban már 10 éve nem végeztek ki senkit. Ezeket abolicionistáknak hívjuk, azonban csak 23 ö, mondható teljesen tisztának halálbüntetés szempontjából. Ugye tudjuk, hogy az egyetemes élethez való jog megtiprása a halálbüntetés, és Európában ugye nagyon masszívan elmozdultunk már abba az irányba, viszont Kínában is bejelentették, hogy el fogják törülni a halálbüntetés, és a reformerek, például Zhang Zambingji, a Beijingi Normál Egyetemről kijelentette, hogy hihetetlenül hihetetlen előrehaladást értünk el az abolicionizmusban, és ez egy világos jel számunkra is, hogy elkerülhetetlen, hogy előbb-utóbb mi is a trenddel úszunk, és el ö, és, és csatlakozunk a civilizált országokhoz, hiszen a, a halálbüntetés eltörlése ma már nemzetközi kötelesség tehát ilyet még nem hallottunk soha egy magasrangú kínaitól. Ahogy el, mondtam már, az, tehát az öt ország, amely már hivatalosan eltölölte, még van hat, Brunei, Burma, Laos, a Maldív-szigetek, Dél-Korea és Sri Lanka, amelyek gyakorlatilag abolicionisták. Most tehát két csoportokra lehet osztani, két csoportra lehet osztani az államokat. Vannak, akik nem törölték el, vannak, akik elt, szintén nem törölték el, de már nem gyakorolják a halálbüntetést. Ezek az országok azonban továbbra is el ö, ítélik az embereket halára, csak nem végzik ki őket. Tehát így a síralomházak egyre ö, túlzsúfoltabbak. Az is probléma, hogy a második opciós protokollt nem írták alá, és az ENSZ közgyűlés 2010-ben, nos ott csak a hatból, a hat országból csak kettő támogatta a világméretű moratóriumot, és ketten ellene szavaztak, és kettő pedig tartózkodott. És az is probléma, hogy korábbi abolicionista országok visszatérnek a kivégzésekhez, például Gambia tett így, tehát szerintem az e ú, ö, egyszerűen mindent meg kell, hogy tegyen, hogy, hogy rá beszélj ezeket az országokat, hogy a halálbüntetés kimondása után azonnal váltsák át ezt életfogytiglanra, és hogy ratifikálják az ICCPR-t, illetve a második opcionális protokoll, tehát, hogy garancia szülessen, hogy ne éledjen újra a halálbüntetés gyakorlata. Például Sri Lankában ez történt. Burma példája az nagy lehetőséget tartogat. A 24 országból 13-ban legalább egy embert kivégeztek az elmúlt 10 évben. Csak és, és hétre telt ezeknek a száma 2011-ben. Kína, Banglades, Észak-Korea, Vietnám, Afganisztán, plusz a másik négy, Afganisztán, Szingapur és Tajván. Eddig csak, tehát ebben az évben egyedül Kínában négy, Japánban hét kivégzés történt, és és éppen ezzel magyarázható, hogy a síralomházak egyre teltebbek, amelyekkel ez egy probléma, amivel foglalkozni kell. Nem elég moratóriumot kihirdetni, hanem sokkal kevesebb halálos ítéletet szabad kimondani, és hogy minél hamarabb ezeket normál börtönbüntetésre fordítsák át. Tehát fel kell venni a kapcsolatot a helyi ügyvédekkel, tehát úgynevezett halálbüntetés elleni harcosokat kell képeznünk, tehát nem csak európaiaknak kell ezzel foglalkozni, hanem az adott ország szakértőinek is. Milyen bűn esetekben mondanak ki halálbüntetés? Nos, nagyon érdekes, hogy nem csak Kínában egyébként, de más országban is, például 13 gazdasági bűncselekmény is halállal büntethető, azután a drogfutárok is igen sok 16 eset, 16 államban halállal büntetendők, egyébként és ez, sőt, kötelező a halálbüntetés kimondása, és van három olyan ország is ide tartozik, amelyek elvileg abolicionisták. Szingapur bejelentette szerencsére, hogy el fogja törölni a drogfutárokkal kapcsolatos kötelező halálbüntetést. Tehát látjuk, hogy megfelelő nyomást gyakoroltunk a szingapúri kormányra. Ennek az eredménye ez. figyelmeztetni kell az országokat, hogy az ICCPR 60, 6 per 2-es cikke, illetve az ECOSZoknak a egyes védzáradéka alapján kötelező, még a legsúlyosabb bűnesetek esetében is eltörölni a halálbüntetést, és még a, mm, a gyilkosság esetében is nem kötelező halálbüntetés, hanem a, a, a bíróság diszkréciót gyakorolhat. A kínaiak is úgy nyilatkoztak, hogy egyre inkább a eltörlés mellett állnak, de hozzátették, hogy csak amikor elérkezett ennek az ideje. Ezeken a frontokon tehát sikereket éltünk el, azonban a kínaiak nem hajlandók statisztikai adatokat közölni a halálbüntetésekről, és így valójában nem tudjuk, hogy mi is történik ott a reformok címén. Hogy kiket és milyen bűnök miatt végeztek ki. India India, ami Indiát illeti, valójában alig-alig végeznek ki embereket, fél százalékát végzik ki a halálra ítélteknek, és ennek következményében 2004 óta nem végeztek ki senkit, kivéve terroristákat, illetve politikai bérgyilkosságok. Például a bombai a, a bombéi ö, gyilkosságokból ö, fennmaradt túlélőt kivégezték. Ö, általában gyilkosságokért sem ö, végeznek ki, kivéve a, az államellenes cselekedeteket. Indonézia nem ilyen egyértelműen ellenzi a halálbüntetést, Malajzia sem, de nagyon kevés kivégzés volt 2002 óta, annak ellenére, hogy ott kötelező halálbüntetés is létezik. Ami Japánt illeti, ne, ne, itt más a helyzet, remélt reméltük, hogy a demokratikus párt hatalomra kerülése után megváltozik a helyzet, azonban nem így történt. Egy rövid moratórium után ö, újra elkezdődtek a kivégzések, azonban nyíltabb a, a vita most Japánban, a japán föderál, illetve a, a japán bírák és Ügyvédek Föderációja kezdeményezésére, és bizonyos NGO-k is ez irányba dolgoznak. Tovább lépek. Ami az EU és UN intervenciókat illeti, nos, úgy látom, hogy nagyon fontos, hogy a politikai dialógusok eh, nagyon fontosak, de az a probléma, hogy ezek az országok a szuverenitásukat féltik ezektől a kezdeményezésekről. A 19 ázsiai országból 11 aláírták az úgynevezett notverbált, amely moratórium ellen szól, mert azt mondják, hogy a halálbüntetés az egy belügy, és nem pedig egy, egy ö, emberjogi ügy. Az az igazság, hogy a kettő nem mond ellente egymásnak, mind a kettő igaz lehet. Szerintem világosak kell tenni a ICCPR tagoknak, hogy a halálbüntetés megtartása, akár abolicionisták vagy nem, ö, ellene mondanak az a 6 per 6-os cikknek, amelyek azt mondja, hogy nem szabad lassítani a halálbüntetés eltörlétést. Az EEAS-nek az intervenciói Malajziában egy komolyabb nyilvános vitát eredményeztek erről, és az ATPAN-nak is fontos szerepe van. És az a meggyőződésem, hogy az EU projektjei a Filipp Fülöp-szigeteken és Kínában, amely az abolicionisták kampányait segítik, illetve az irányban hatnak, hogy az európai ügyvédek és tudósok nyíltabb vitát folytassanak a kínaiakkal. Lassacskán változtatják az attitűdöt eme országokban a flag támogatjuk, ez egy legális kampánycsoport, nagyon fontos szerepet töltenek be 2006 óta Fülöp-szigeteken. Én magam tanulja voltam a nagy változásnak Kínában, hogy a, a, általában a közvélemény is elmozdult. Volt egy nagy felmérés Kínában, amelynek eredményei szerint a kínaiak egyáltalában nem annyira ellenségesen viselkednek az eltörlés, az abolicionizmus irányában. Egyre nyíltabb információk látnak napvilágot a kivégzésekről, és a jogtudósok és általában a lakosság is egyre nyíltabban beszél ez, ezekről, bár az állam titokban tartja őket. Tehát így az európai és a kínai kollégák közt növekszik a bizalom, és egyre inkább szabad teret kapnak a kutatások is ezen irányba. A legfontosabb ajánlásom az, hogy jól tehát hosszú távú és jól ellátott projekteket indítsunk be, empirikus kutatás folyjon Kínában, hogy tartsuk életben ezt a, ezt a tendenciát, nem csak Kínában, hanem Indiában is, ahol nagyon kevés előrelépés, vagy Tajföldön, Tajvanban, Vietnámban. És ezen az úton talán elérhetjük a többi ázsiai országot, hogy szolgáltassanak megbízható és friss statisztikákat a kivégzésekről, így jól informált és nyílt vitákat tudunk folytatni a helyzetről. Vagyis én úgy gondolom, hogy amit az EU most tesz, vagyis az abolicionista mozgalmakat segíti megszületni, az egy helyes irány. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, professzor Hood, Hood professzor. Nem, még nem olvastam el a tanulmányát, de el fogom olvasni az egészet, és esetleg egy kínai delegációhoz fog csatlakozni, arra nagyon hasznos lesz az adatainak a tanulmányozása, és felszólítom az itteni hallgatóságot is, hogy, hogy az Executive Summary-t olvassák el, és jut juttassák el az ázsiai delegációs tagokhoz, mert úgy gondolom, hogy a parlament tagjai általában nagyon keményen ellenzik a halálbüntetést, és az ön munkája segíteni őket ebben a munkájukban. Köszönöm szépen az előadások. Most pedig Donatelli asszony következik a halál büntetés elleni világkoalíció részéről. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm tisztelt képviselőknek is, hogy meghívtak. Idén a halálbüntetés elleni világnapot megünnepeljük, és az elmúlt tíz év eredményeit ünnepeljük elsősorban. Jelentős előrelépés történt, ugyanis az elmúlt tíz évben a teljes, a halálbüntetés teljes eltördése felé haladunk, egyre több ország ténylegesen megszünteti a halálbüntetést, hogy gyakorlatban nem végeznek ki embereket, vagy csak leszűkítik bizonyos egyének kategóriára, vagy bizonyos bűncselekményekre. De még sok mindent kell tennünk. A világon a tendencia az, hogy egyre kevesebb helyen alkalmaznak halálbüntetést, de ahol ilyen van, ott nagyon riasztóan nagy számú kivégzésre kerül sor. Egyre több olyan ország van, ahol hivatalosan eltörölték halálbüntetés, vagy gyakorlatban nem, a, nem alkalmazzák. 131 ilyen ország van. Ezek közül 97 országban bűncselekmények esetében törölték el a halálbüntetést, 36-ban a gyakorlatban nincsenek kivégzések. Az Amnesty International eh, kimutatása eh, szerint eh, 31 eh, országban voltak még kivégzések 10 eh, évvel ezelőtt, és ez a szám eh, csökkent 2011-re. Előrépés történt, hiszen egyre több ország korlátozta a halálbüntetés alkalmazását, az Egyesült Államok Szövetség államai közül is. Oregon, Connecticut, Illinois három olyan állam, ahol már megszüntették a halálbüntetést. Az elmúlt évtizedben Albániában, Argentinában, Örményországban, Butában, Burundiban, a kuk szigeteken Gabonban, Görögországban, Kirgisztánban, Lettországban, Mexikóban, a Fülöp-szigeteken, Ruandán, Szamoán, Szenegálban, Togóban, Törökországban és Pakisztánban törölték el halálbüntetést. De vannak olyan országok, ahol ez jogilag nem történt meg, de ahogyan Hut professzor is mondta, hivatalos moratóriumot rendeltek el. Nigériában van például moratórium a kivégzésre, és Tadzsikisztán a halálbüntetés kiszabására és a kivégzésre is moratóriumot rendelt el. Sok ország azonban még mindig nem törölt el halálbüntetést, és moratóriumot sem rendelt el, de tettek már ez irányba lépéseket. Kazaksztán például eh, a szokványos bűncselekmények esetében törölt el halálbüntetést, Kína pedig csak bizonyos gazdasági bűncselekményekre korlátozza a halálbüntetés kiszabhatóságát. Az elmúlt évtizedben egyre több ország alkalmazza az értemes vészáradékot és értemes garanciákat, korlátozzák a kivégzést például nem lehet eh, szellemi fogyatékosokat, kiskorúakat, illetve terhes nőket kivégezni, még azokban az országban sem, ahol van halálbüntetés arra kell törekedni az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának a véleménye szerint is, hogy egyre több ország törölje el a halálbüntetést. 2008-ban az ENSZ különböző határozatokat fogadott el, korlátozza azokat a bűncselekményeket, amelyek az esetében kiszabható a halálbüntetés. A nemzetközi standardokat, garanciákat figyelembe kell tartani minden tagállamnak, és ha már eltelik valahol a találbüntetést, akkor utána nem lehet senkit kivégezni. 2012-ben lesz majd a szavazás erről az ENSZ határozatról. Az EU e, tagállamok számára is nagyon fontos, hogy minél többen ratifikálják a nemzetközi polgári és politikai jogokhoz csatolt második jegyzőkönyvet. Napjainkig 75-en csatlakoztak a jegyzőkönyvhez Benin, Mongólia, Brazília, Argentina, Fülöp-szigetek, San Marino és Törökország az elmúlt évtizedben csatlakoztak. Az előlépés ellenére is még sokat tennivaló, nőni kell, növelni kell azoknak az országnak a számát, ahol eltörlik a halálbüntetést, illetve csökkentik a kiszabhatóságot. Mindenki számára férhetővé kell tenni az adatokat. Még mindig vannak ugyanis aggályok az ICCPR 6. cikk második bekezdésének betartásával kapcsolatban ahol is leszegezik, hogy csak a legsúlyosabb bűncselekményekre lehet eh, kiszabni a halálbüntetést, ott is, ahol ez még létezik. Professzor például a kábítószer kereskedelmet említette. 31 országban még mindig eh, kábítószerre kapcsolatos bűncselekményekre kiszabható a eh, halálbüntetés. Más országok megpróbálták a homoszexualitás is ebbe a kategóriába sorolni, Libéria és Uganda, ez a két ország, ha a homoszexuálisokra is kiszabható a halálbüntetés. Más országokban terrorista bűncselekményre lehet csak kiszabni halálbüntetést. Nagyon súlyos esetekben lehet például Szíriában csak a az terroristákra szabtak ki halálbüntetést. Afganisztán, Tajvan, Ekvádor, Guinea, az Egyesült Arab Emirátusok és eh, Japán eh, a jövőben csatlakozni eh, fognak valószínűleg azokhoz az országokhoz, ahol nagyon korlátozottan kerül csak sor kivégzésekre. Fontosnak tartjuk azt, hogy minden információhoz hozzáférjen a közvélemény, nyilvánosak legyenek a kivégzésekre, halálbüntetésekre vonatkozó adatok. A legfontosabb célok a következők elő kell mozítani, hogy a halálbüntetést eltérő jogszabályok szülessenek. És ahogyan Hút professzor is említette, az ICCPR második jegyzőkönyvéhez minél több ország kellene, hogy csatlakozzon. A halálbüntetés eltörlésével kapcsolatban fontos szerepet tűnthettek be a Afrikában, Észak- és Dél-Amerikában, illetve Európában regionális megállapodások is. És végül mire van szükség az EU tagállamok részéről. Fontos lenne, hogy ők támogassák a 2012 ENSZ határozatot a halálbüntetése, illetve kivégzésekre vonatkozó moratóriumról, és minél több ország csatlakozon az abolicionalizmus globális tendenciájához. És végezetül a halálbüntetés elleni 5. kongresszus 2013. júniusában Madridban kerül megrendezésre, a spanyol kormány meghívására. Norvégia és Svájc ad pénzügyi támogatást a konferenciának, a világkoalíciónak a tagjai ezek az országok. A civil társadalom képviselői, kormányzatok képviselői, nemzetközi szervezetek képviselői vitatják meg majd a konferencián azt, hogy lehetne még többet tenni a halálbüntetés eltörlése érdekében. Köszönöm szépen, most pedig Tója eh, asszony kap szót. Köszönöm. a halálos injekció helyzetéről szeretnék szólni néhány szót. Különösen érdekes pillanatokat élünk meg a és eltörése szempontjából, ezért is olyan releváns ez a kérdés. Az elnök asszony megkéri a hozzászólót, hogy egy kicsit talán lassabban beszéljen a hozzászóló, mert szinte lehetetlen fordítani Viszont eh, ha gyorsan is beszélek, legalább rövid leszek, ígéri a hozzászóló. A eh, vállalatok társadalmi eh, felelőssége és az emberi jogok kérdésével az előbb foglalkoztunk. A halálbüntetés kérdésével kapcsolatos helyzet drámai módon megváltozott az Egyesült Államokban. Kevesebb halálbüntetés szabnak ki, megváltoztak a protokollok a halálos injekcióról, és egyre több szövetségi államban már egyáltalán nincsenek kivégzések. Miért? Ugyanis most eh, először eh, hatékony eh, ellenzék erők mozdultak meg a halálos injekció ellen. Ahogyan talán tudják, az USA volt az egyetlen ország, amely kivézési módszerként 1977-ben elfogadta ezt a halálos injekciót. Két koktélt adnak be, és azt állították, hogy ez a leghumánusabb kivégzési mód. tehát persze semmi humánum nincsen a, az ilyen injekcióban és ez is kínzásának számít. Az első gyógyszer a koktélban um, tulajdonképpen ellazítja a foglyot. Um, a másodiknak csak tulajdonképpen kozmetikai funkciója van, lebénítja a, um, a uh, halára ítéltet, uh, és a harmadik végül is tartalmazza magát a mérget a, hogyha az első gyógyszer nem hat igazán, akkor agóniában fog meghalni a halára ítélt, lebénulva, és a, az ereiben borzasztó égető érzés keletkezik. Még bíróság ítélt is van arról, hogyha amennyiben az első lazító gyógyszer nem hat, akkor a kivégzés egyértelműen szörnyű kínzásnak minősül. A kifejezésnél alkalmazott koktél 30 éve ugyanaz az USA-ban, de az elmúlt két évben drámai változás történt. Szinte minden eh, USA államban megváltoztatták a protokollt. Eh, keves, eh, a, kevés, a kevésbé kínzásnak minősülő egy gyógyszer tartalmazzák most meg az új protokollok a korábbi három gyógyszeres összetételrel szemben. 2010-ben a koktél egy e, első e, hozzátevőjéből hiány mutatkozott, de Európához fordultak, és egy kis e, londoni cég hajlandó volt szállítani 2010. Eh, július és októberek között, eh, pedig akkor a mennyiségben, hogy 100 eh, halálítéltet tudtak kivégezni injekcióval ebből az adagból. Export ellenőrzést kértünk, hogy legalábbis Európában ne szállítsanak gyógyszereket Amerikába. Következő évben, tehát 2010 után az Európai Bizottság, a bizottság 2005-ös eh, kínzás elleni irányelvét kiegészítette eh, azzal, hogy tilos olyan gyógyszereket eh, exportálni Európából, amelyek alkalmazása kerültek ilyen halálos injekciókban. Viszont még az ellenőrzés sem nem lehet teljesen hatékony, bár segít, de ehhez az is, a helyzet megváltoztatásához is kellett, hogy megváltoztassák Amerikában a protokollokat. Most eh, már az, arra hivatkoznak Kaliforniában is másút, eh, hogy a eh, halál a kivégzés olyan magas költségű, hogy ez tekintető a legfontosabb érnek az eltörlése mellett. Az USA-ban Az usa hasonlóan Vietnámban, mióta átálltak a halálos injekcióra, tulajdonképpen nem tudtak kivégzést végrehajtani, mert nem tudták beszerezni mind a három komponest. Néhány amerikai államban éppen ezért a gyógyszerhiek hiánya miatt új gyógyszereket kezdtek alkalmazni. Ezeket a gyógyszereket európai cégek állítják el. Ezek pentabarbitálok, Dán, egy Dán cég, a Lübeck gyógyszercég, gyógyszergyártó cég állítja elő, valamint egy német vállalat. Ezek a vállalatok azt állítják, hogy ezeket a gyógyszereket nem használják fel halára ítéltek kínzására vagy kivégzésére, Ugyanakkor korábban a lépéseket tettek az USA-ban az ellenőrzésre. Közvetlenül csak kórházakba lehet most már szállítani ezeket a gyógyszereket, és nem lehet kivégzésre felhasználni. Valóban ilyen lépések a szabályt kellene, hogy jelentsék, és nem a kivételt. Soha nem szabad, hogy Európából olyan gyógyszert exportáljanak, Amerikában, amit felhasználhatnak a injekciókban. Az európai gyógyszercégek alapértelmezésben be kell, hogy tiltsák az exportot olyan esetben, amikor fennáll annak a kockázata, hogy ezeket a gyógyszereket mire hasz, kivézésekre használják fel Amerikában. Ez a Lübeck és a Versenius európai cégek lépésének köszönhetően bekerült ez a kérdés a kínzás ellen minden irányelv mellékletébe. A pentabarbitálokat, tehát most ezek után nem tiltó listára kerültek, és ezek nem exportálhatók amerikai börtönökbe azok az államok, amelyek ezeket a gyűjtőket alkalmaznak, nem tudják tehát a kivézéseket végrehajtani. Viszont fennáll annak a veszélye, Európában, hogy meg fogják változtatni a protokollt, vagy megint csak esetleg Európából próbálnak importálni összetevőket. Ezért az európai gyógyszer cégeknek nagyon komolyan kell ellenőrizni a forgalmazást, és úgy kell módosítani a kínzás elleni irányelvet, hogy jelenleg a mellékletben még nem szereplő, de potenciálisan kockázatos gyógyszereket is fölvegyék a mellékletbe, és így európai cégek ne járuljanak hozzá kivégzésekhez az USA-ban vagy máshogy. Sokkal előbbre tartunk még két évvel ezelőtt, so, sokat többet tudunk a gyógyszerek hatásáról. A gyógyszereket az életek mentésére és nem az élet elvételére szabad felhasználni, és a halálbüntetést örökké be kell tiltani. Repeat, I think, to Meg kell <coughs> ismételnem, Gratulálok önnek, mert amikor a Frezinius céggel beszéltem, akkor, még pár héttel ezelőtt, még nem döntötték el, hogy leállítják a beszállítást. És azt hiszem egy héttel később következett be a döntés. Ezt az egész érvelést megerősítette a, a, a nagy közönség elé tárt panasz valóban azt mondta, hogy a, az orvosság azt jó célra kell használni, és a kivégzések esetében örökre be kell tiltani. Nos kérem, a hivatalos ülésnek a végéhez érkeztünk. <clears throat> Még tíz percünk maradt, úgyhogy a bizottságtól három emberünk van. Kérem, nagyon röviden szóljanak hozzá, Alexandridis úr a külügyi szolgálattól lesz az első. Tessék! Elnök asszony, köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Köszönöm, hogy meghívtak bennünket, hiszen ez egy eh, nagyon fontos nap Európa számára, és köszönöm az előadóknak is ezekért, a, köszönöm a tanulmányokat. <clears throat> Tegnap találkoztunk egymással Madridban, ott egyébként a halálbüntetés elleni szakbizottság ülésezett. Nem fáradunk soha. Nem szűnik meg az, hogy hangsúlyozzuk, hogy mennyire ellenezzük a halálbüntetést. Ez kegyetlen, embertelen és visszafordíthatatlan eh, büntetési mód. Eh, Hood professzor nézeteivel teljesen egyetértünk gyakorlatilag moratóriumot vagy eltöltés, eltörlést kell megvalósítanunk, azonban bizonyos ingatag helyzetekben a moratórium, mint Gambia esetében is nem kielégítő. Hood professzor, egyetértünk önnel, valóban Európa számára a megoldás, a, a halálbüntetés eltörlése a megoldás a, az ICCPR-hez való csatlakozás. Nos, e tekintetben emlékeztetnék arra, hogy tavaly egy világméretű kampányt és egy stratégiát indítottunk be a második protokollal kapcsolatban. Ez általánosan, illetve különleges esetekben is az elmúlt években és kimondottan az idei évben 35 esetben elejét vették a halálbüntetésnek. Volt, amikor úgy reagáltunk, hogy pozitív módon gratuláltunk nekik a döntéshez, amelyel elálltak a halálbüntetéstől. Egyébként vannak nemzetközi minimál standardek, amelyeket alkalmaznunk kell. Az emberi jogokkal kapcsolatos struktúrált dialógus ugyancsak hasznos, például Ázsiánál. India, Kína és Japán ezek a stratégiai partnereink. Őket érinti a halálbüntetés témája. Szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy a halálbüntetés állandóan napirendi téma lesz. Különösen Kína esetében egyébként eh, a kínai partnerekkel egyetértettünk abban, eh, hogy folytatjuk az emberi jogi konzultációkat, és mindig megvizsgáljuk az egyedi eseteket. Ezek eh, közül egyébként sok van, olyan, ahol a síralomházban várakoznak az elítéltek. Malajziában például sikertörténetünk van, talán e, e, kézzelfoghatóbb eredményeink vannak Szingapurban is, azonban Japánnal kapcsolatban ugyancsak reménykedünk abban, hogy e, gyümölcsöző lesz az eddigi munka. Immár két egymást követő évben nagyon sikeres szemináriumokat szervezett a delegációnk. Ezeken részt vettek korábbi eh, igazságügyminiszterek is, tehát célzott erőfeszítéseket kell tennünk. Én nagyon szeretném ellenőrizni, hogy Japánban a közvélemény eh, vajon mennyire van tájékoztatva a halálbüntetés témájában. Szerintünk eh, a tematikus megközelítés az összekapcsolja a halálbüntetést és a terrorizmust. E, vannak e, olyan területek, amelyek e, aggasztanak bennünket, mint például azok, ahol kötelező bizonyos bűncselekmények elkövetése esetén a halálbüntetés. Úgy gondolom, hogy fontos lesz számunkra a minimál sztenderdeknek a kimunkálása. Itt szabályozni kell azokat az eseteket is, amikor halálos injekciókat lehet felírni úgy gondolom, hogy a <clears throat> gazdasági fejlettség nem tükrözi a halálbüntetés alkalmazásának a megfontolásait. Afrikában még mindig nem csatlakoztak a moratóriumhoz. Végezetül hadd mondjam még valamit holnap valóban a magunk módján megünnepeljük a halálbüntetés elleni világnapot, de ez, ez különösen kiemelt ö, ö, téma Estön ö, ö, főbiztos asszony számára is. Nagyon sajnálom, már be is fejezem, igen, a világon mindenhol mobilizáltuk a delegációnkat. Arra kértük őket, hogy az üzenetet juttassák el a saját hazájukban a közvéleményhez, és Ázsiában pedig szemináriumokat szerveztünk, mint például új és Kolombóban. Köszönöm. Három további hozzászólom van. Szó asszony a Digitrade-től. Köszönöm, elnök asszony igen rövid leszek, mert csak ahhoz akarok hozzászólni, amit az utolsó hozzászóló mondott a halálos injekcióval kapcsolatban. Megerősítem, hogy jelenleg is folyik egy egyeztetés a Propofol készítménye kapcsolatban, ami elhangzott. Ez valóban felkerült a kínzások listájának a mellékletébe meghallgatjuk az érintett feleket, de rámutatunk arra, hogy azóta, mióta ez az anyag előkerült, azóta nem volt halálos büntetés ennek a segítségével. Egyébként ezt egészségügyi szervek világszerte használják, mint érzéstelenítő szert. Nem tudom, hogy ez rákerül-e majd az engedélyezési listára, vagy a korlátozott exportengedélyekre, ezt nem tudom még. Hivatkoznék arra is, hogy az asszony feltette nekünk a kérdést, és meg is válaszoltuk ezt néhány hónappal ezelőtt, elnök. Köszönöm végezetül. Csízó asszony az európai Unió politikai elkötelezettsége az európai kohéziós eszközzel összehangoltan működik. Azt szeretnénk, hogyha a halálbüntetése kapcsolatban bejelentenék a moratóriumot. Számos 25 abolicionista projektet támogattunk. Ezt a projektet kiterjesztettük az Egyesült Államokra, Kínára, Tajvánra, illetve az afrikai kontinensre. Vannak projektek, ahol jogsegét biztosítunk a kockázatnak kitett eh, áldozatoknak, vagy az elítélteknek. Vannak mások, ahol támogatjuk azokat a jogi vagy alkotmányos reformokat, amelyeknek célja a halálbüntetés eltörlése. Vannak más projektek, ahol elsősorban a halálbüntetéssel kapcsolatos fejleményeket figyeljük meg, ideértve a sírlomházban a büntetés végrehajtásra várakozó személyek E, kell kapcsolatos elbánást. Ezen túlmenően a projekt e, a képzésre és a kutatásra is fordít pénzeket. E, szervezünk a pénzből figyelemfelkeltő kampányt is. Igyekszünk elejét venni az igazságszolgáltatással való véde, visszaélésnek. Köszönjük szépen, mondta az elnök asszony. Szerelet Ford. Nem tudom, hogy ki. I, I just did want to say... Nem tudom ki akar záró beszédet mondani. Nos, ami a halálinjekciót és a kampányt illeti, ez fantasztikus, sikeres. És 2010-től ugye egy pártközi parlamenti találkozónk volt, és a, a bizottsággal együtt ugye az úgynevezett kínzatási rendelet megváltoztatását elértük. Ebben nagy örömmel mondhatom, hogy egy brit liberális miniszter, aki valóban akcióba lépett, ez eh, az, a, ezen anyagok exportjával kapcsolatban, egy, eh, és a brit nem kormányzati szervek is jelentős szerepet játszottak ebben. Egy kicsit kevésbé sikeres dologról is be kell számolnom, hogy egy kicsit aggaszt az, hogy, hogy a bizottság milyen lassan ö, sikerült nekik megváltoztatni a kínzatással kapcsolatos anyagot, hiszem, hogy 2010 november Peri óta nagyon lassan fejlődtek a dolgok. Mindig az, hogy ez, ebből az aspektusból, abban az aspektusból is meg kell nézni, pedig teljesen világos, hogy egyszer nem engedhetjük. Ugye mi azt mondjuk, hogy mi vagyunk az élcsapat, az elkötelezettségünkben, a halálbüntetés elleni küzdelemben, de ehhez képest a DG Trade nagyon lassan mozdult el ebben az ügyben. Úgy tűnik, hogy sok bába közt elvész a gyerek. és egy kicsit erősebben oda kéne hatni. Ugye most vannak technikai részletek, amiket nem ismerek teljesen, de a úgynevezett ö, ö, export engedélyköteles listára fölvenni bizonyos ö, gyógyszereket. Nem tudom, hogy itt most a végfelhasználat számít, vagy mi, de hát ez nagyon-nagyon lassan ment ennek az anyagnak, ezeknek az anyagoknak a felvétele. Úgy tűnik, hogy a mechanizmus valahogy, tehát a, a, a fogaskerekek lassan forognak. És ebben az esetben büszkén jelenthetem ki, amit ritkán, hogy London megelőzte Brüsszelt. Köszönöm. Mindenkinek köszönöm és ez Sarah Latford mondta, igen, Brüsszel lassan dolgozik, de ha egyszer beindul, akkor remélem, hogy lesz eredménye, és a parlament a hármas függelékre nagyon oda kell, hogy figyeljen, ugye az exporttal kapcsolatban. Nagyon fontos, amint hallottuk a CSR képviselőjétől, hogy vigyázzunk, hogy hova exportáljuk, akár kórházakat is figyelembe véve eh, ezt az anyagot, hiszen végül is eh, a halálos injekcióban köthet ki ez az anyag. Eh, figyeljünk oda, hogy ez az adott vállalat exportálja, abba adja, vagy netán újra indítja az exportot, tehát Köszönjük szépen, és ezzel lezárom ezt a szekciót, és köszönjük a tolmácsoknak az extra tevékenységét. Köszönjük.